el, és ilyen módon javítsuk a Duna térség és az ott élő 115 millió ember életének a minőségét. Köszönöm. Nagyon köszönöm, biztos úr. Lezárom ezt a vitát. Ennek a témának a szavazása csütörtökön 12-kor lesz. A következő napi rendi pont a bizottság nyilatkozata a köldök zsinórvérből származó ősejtek címmel megadnám a szót eh, Dali biztosnak. And whenever you are ready, commissioner, you... És hogyha készen áll, akkor öné a szó. President, honorable members. Elnök úr, képviselők, az elmúlt néhány évtized tudományos fejlődése eredményeként egyre többször használják a köldögzsinórvéről származó őssejteket a gyógyászatban. Ez pozitív eredményekre vezetett a vér rendellenességekkel, például leukémiával e, e, tól szenvedő betegek gyógyításában, ugyanakkor más genetikai betegségek gyógyítására is alkalmas. Hasonlóképpen a felnőtt őssejtek is mutatják ezt a tulajdonságot, azonban továbbra is eh, eh, tudományos kutatásokra van szükség arra, hogy mindkét típusú ősejt esetében biztosítjuk, biztosíthassuk eh, a, azt, hogy ezek alkalmazása valóban biztonságos és eredményes. Ennek érdekében Európai Uniós keret szabályozás rendelkezésre az emberi sejtek és szövetek felhasználása kapcsán tudományos célral azonban bizonyosan fontos, hogy kizá... Eh, hangsúlyozzuk, hogy kizárólag a tagállamok eh, döntetik el, hogy hogyan lehet felhasználni a köldösi növényről származó őssejteket. Ennek a harmonizálására a bizottságnak nincsen eh, Európai Uniós szintű mandátuma. Az Európai Uniónak nem szabad beavatkozni semmiféle emberi szövetnek vagy sejtnek a felhasználásával kapcsolatos tagállami szintű szabályozásban. Ugyanakkor fontos, hogy a direktíva e, biztonsági és egyéb követelményei teljes, teljesüljenek, az emberi alapjogokat is ideértve. Egyetértek önökkel abban, hogy fontos, hogy pontos és objektív információt biztosítsunk a tagállamok e, polgárai számára e, azzal kapcsolatban, hogy milyen módon lehet felhasználni a köldök zsinórjából származó ősejteket. E, ez ismételten mondom a tagállamok kompetenciája. Fontos, hogy a tagállamok e, ezzel kapcsolatban tevékenységet folytassanak. Néhány tagállam ezt meg is kezdte már. Az Európai Bizottság a szövetekre és sejtekre vonatkozó direktíva e, honosítását figyelemmel kíséri a tagállamokban januárban, tavaly januárban kapta meg a parlament ezzel kapcsolatban a legutóbb információkat. Biztos úr, köszönöm, mondja az elnök. A frakció képviselők kapnak szót. Először is Líze képviselő a néppárt nevében. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr. Nagyon örülök, hogy ilyen késői órán is időt szán arra, hogy megvitassa velünk ezt a nagyon fontos kérdést. Kedves kollégák, az ősejt kutatás nagyon nagy esélyeket kíván sok beteg számára. Az alapkutatás kapcsán még sok a bizonytalanság, de azért már 70 betegség kapcsán az adult őssejtekkel, köldögzsinói származó őssejtekkel segíteni lehet ezekben a betegségekben szenvedőknek. A köldök zsinóréből származó őssejteket elsősorban transzplantációknál használják fel, azaz a köldök zsinórvért felett használni, hogy olyan gyerekeknek segítsünk, például leukémiában szenvezőknek, akiknek nem a saját köldök zsinórvéréből származnak ezek a sejtek azután az autogén terápia, az a saját őssejtből származó terápia is már korlátozott mértékben használható. A politika iránya az kell, hogy legyen, hogy támogatást adjunk a kompetenciánkon belül, köldöksérőből származó ősejteket tároló milyen sejtbankoknak, és az autológ felhasználás sem szabad betiltani. Végül is a szülők döntenek majd, de az állami politika tájékoztatást kell, hogy adjon a kockázatokról és lehetőségekről. Minőségről és biztonságról, biztonsággal kapcsolatban világos standardokra van szükség, és el kell kerülni azt, hogy használhatatlanná váljanak a sejtek, amiatt, hogy nem tartották be a minőségi előírásokat. Prioritásokat kell meghatározni a kutatásban, és végül gondoskodni kell arról, hogy a szülők valóban dönthessenek, és ne pocsékolják el a köldök zsinőrből származó vért, hiszen lehet, hogy más gyerekek, de az is lehet, hogy a saját gyermekük számára ez valamikor hasznos lehet. Tehát mm, saját kompetenciánkon belül kell maradnunk, de itt is nagyon sokat tehetünk. Köszönöm. Én is köszönöm eh, Lize úrnak, most a Liber az ALDE frakció nevében Riz asszonyé a szó. Elnök úr, biztos úr, tisztelt kollégák! Köszönetet szeretnék mondani Péter Lize úrnak, illetve a kérdés feltevőjének. Azt gondolom, hogy rendkívül fontos kezdeményezésről van szó. Megfelelő kutatásokra került sor az elmúlt húsz évben a transplantációknál ezek az őssejtek nagyon fontosak. Több mint 60 rákos megbetegedésnél lehet a köldögzsinórvérből származó ősejteket eh, a gyógyításra használni, az autoimmunbetegségeknél ugyanígy, és ez a lista egyre hosszabb lesz. Egy százaléka a köldögzsinórvének eh, kerül konzerválásra, Európában. Évente több mint 15 millió születésnél ekkora az arány. A bizottságot felszólítjuk arra, hogy a 27 tagországgal való együttműködésben információs kampányt eh, valósítson meg a jövendő szülők számára azért, hogy köldögzsinór vért lehessen eh, nyerni, Természetesen az európai anyák kétszer szeretnének életet adni. Nagyon fontos az irányel megvalósítása a szövetek, illetve a sejtek minősége kapcsán, és fontosnak tartjuk azt, hogy Európa szólítsa fel a tagországokat arra, hogy az akkreditációs rendszereket, illetve az eljárásokat egyszerűsítse, A számadatok azt támasztják alá, hogy konzerválni lehet a kölyök zsinórvért, és nem fogadhatjuk el a vitát a különböző adományozó bankok között, nem nekünk kell dönteni ebben a kérdésben. Köszönöm. Merci beaucoup. Madame Auken. Köszönöm szépen, Auken asszony, a zöldek képviseletében. Köszönöm szépen, elnök úr. Természetesen ugyanezt a véleményt képviselem, mint az előttem szólók. Fel kell építeni ezeket a sejtbankokat, Azt gondolom, hogy a köldög zsinórvért nem úgy kell kezelni, mint hogy a tényleges transplantációról lenne szó. Nem ezt tartom azonban a legfontosabbnak. Ennél sokkal fontosabb az, hogy megfelelő biztonsági intézkedésekre kerüljön sor, amelyeket Líze képviselő is megemlített. Ma például még nem tudjuk azt, hogy milyen lehetőségek alakulhatnak ki ebből a kutatásból. Éppen ezért nagyon fontos, hogy rendelkezzünk ezekkel az adatbankokkal, ezekhez hozzá kell tudni férni, mindenki számára használhatónak kell lennie ezeknek a bankoknak a különböző kezelésekhez. Nagyon fontos különböző veszélyforrásokra, illetve csapdákra is kitérni. Nagyon fontos, hogy a szülők a gyermekek biztonsága érdekében áldozatokra legyenek hajlandóak. A szülőktől pénzt kérnek a vér tárulására. Nagyon gyakran kezeltetheti az ember a saját gyermekét ebből ezekből az ősejtekből. Azt gondolom, hogy az alapkutatásoknak erősödniük kell, és erre kell összpontosítani, nem pedig más szempontokra. Az az érzésem, hogy a szülőket áltatják, és az a benyomásuk alakulhat ki, hogy nem fektetnek bele eleget a gyermekek biztonságába, hogyha nem engedélyezik a köldök zsinórvér levételét. Köszönöm. Köszönöm, Anken asszony. Marissa Matiasnak adom meg a szót a QE képviseletében. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. Ez a téma különösen fontos. El kell távolodnunk a nem beváltható ígéretektől. Hogyha megnézzük az ősejteket, akkor nagyon sok téves információ létezik ezekkel kapcsolatban. Az álcármáról, a rákbetegségekről hallottunk, mint olyan betegségekről, amelyeket kezelni lehet ősejtekkel. Számos magán sejtbank is ki fog alakulni, létre fog jönni, és ők el fogják mondani a szülőknek, hogy a gyermekek születésénél levehető a köldögzsinór, vér, és ezt adott esetben fel tudják használni. Azt gondolom, hogy felelősséget kell választ, vállalnunk. Mert nem szabad a hamis ígéreteket tenni a szülőknek. Portugáliában három és fél átlagos fizetésbe kerül ennek, ezeknek az ősejteknek a tárolása. Nagyon fontos fair hozzáférést biztosítani a megfelelő orvosi kezelésekhez, illetve a kutatásokat erősíteni, és nem szabad az ősejteket áruként használni néhányak javára és nagyon sokak kizárásával. Pártatlan információkra van szükségünk, Köszönöm. Gospod Peterle is next. Peterle úr a következő. Köszönöm, elnök úr. Biztos úr, nagy örömmel fogadom azt, hogy ilyen figyelmet szentel ennek a témának. Számomra ez olyan ügy, amely közelebb víz bennünket a polgárokhoz. Korábban jelentéstevője voltam a hidrogén üzemű járművek regisztrációjával kapcsolatos anyagoknak, és ugyanilyen fontosnak tartom ezt az ügyet is. Fontos, hogy ez az ügy nem csak a szülőket érinti és másokat, hanem mindazokat, akik az alkalmazás, különböző alkalmazási területeken érintettek lehetnek. Az Európai Bizottságnak bátorítania kell a tagállamokat arra, hogy intézkedéseket hozzanak ezen területen. Az, amit jelen pillanatban hulladéknak tekintünk, még az egészség forrásává válhat. A saját egészségünké és mások egészségéi stratégiára van szükségünk. Tudnunk kell azt is, hogy mi az, amit támogatunk. Bátorítanunk kell a szülőket, és tudnunk kell, hogy mi az, eh, amire fókuszálunk, és fontos, hogy mindenki tudja, hogy a megfelelő ügyért küzdünk. Elnök, köszönöm Peter úrnak a felszólalást, és most a spontán felszólalások következnek. Először is Kanszian úrnak adom meg a szót. Grazie Presidente, grazie signor Commissario. Credo che l'argomento... Köszönöm, elnök úr Még ha kicsit késő is van, úgy gondolom, hogy ez egy fontos ügy. Az ősejtek és különösen a köldögzsinórból, vérből származó sejtek gyógyászati felhasználása nagyon fontos. Említenünk kell az ősejtek eh, adományozására, donálására vonatkozó lehetőségeket is fontos, hogy ezzel minden szinten foglalkozunk, nem csak az Európai Uniós szinten. Ez persze nem Európai Uniós kompetencia, azonban a 2004-es 2023-as rendelet átültetése valamennyi tagállamban folyamatban van, és meghatároz bizonyos kereteket fontos lenne, hogy a szabályok koherensen kerüljenek alkalmazásra a különböző tagállamokban, hogy Európában minden polgár és minden szülő ugyanazokat a jogokat élvezhesse, és ugyanazok, az, ugyanazok a normák érvényesüljenek Európai Uniós és tagállami ősejt bankokra van szükségünk a köldök zsinórvérből nyert sejtek tekintetében. Fontos, hogy ebben egységesek legyünk. Köszönöm, Kelly úr. Köszönöm, elnök úr. Az elmúlt ír választások során ö, nagy vitát váltott ki az kutatás. Nyilvánvaló, hogy a, a gazdaság azóta elfoglalta a színpadi, eh, legjobb helyet a színpadon, kicsit háttérbe szorult eh, a kutatás, azonban az eh, időközben a maga kutatás is előre haladt. Arra példa ez, hogy hogyan sikerül valóban előre haladnunk, és ahogy említették többen, ez lehetőséget ad számunkra arra, hogy 70-80 különböző betegséget kezeljünk adott esetben. Ez bátorítandó, és fontos, hogy ez a fajta kutatás ezek a lehetőségek, eh, létesítmények nyilvánvalóan etikai korlátok között rendelkezésre álljanak. Ahogy biztos úr is rámutatott, ez attól függ, függ nagyban, hogy a tagállamok maguk mennyire eh, alkalmazzák és mennyire valósítják meg eh, a megfelelő szabályokat. Elnök, köszönöm, Szinkler asszonynak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Nagyon sok a kollégám már elmondta, azt, amit számomra is fontos. Ez egy nagyon fontos téma és ügy, amelyet valóban meg kell vitatnunk, nem csak itt ebben a teremben, hanem az Európai Unióban és a lehető legszélesebb körben. Olyan ügy ez, amely kapcsán én magam sem döntöttem még el, hogy a katolikus neveltetésemet, vagy pedig a tudományos világnézetemet kövessem úgy gondolom, hogy eh, ez alkalommal meg kell dicsérni a biztos urat. Igaza van, eh, ezt a tagállamokra kell bízni, hiszen kulturális, vallásos eh, különbségek léteznek az Európai Unióban, amelyeket tisztennünk kell, és ezt nem szabad a tagállamok kezéből ezt az ügyet éppen emiatt kivenni. Ennek köszönöm Szinkler asszonynak a felszólalást, Mikolási úrnak adom meg a szót. Köszönöm, biztos hogy köszönöm, elnök úr. Néhány szó az őssejtekről. A zsinór vérből származó ősejtek olyan ö, szövetekből származnak, amelyek korábban szemébe kerültek, ugyanakkor nagyon fontos nem differenciálódott ősejteket nyerhetünk ebből, amelyeket a jövőben bármikor eh, fel tudunk használni rák és egyéb betegségek, legalább 70 betegség diagnózis gyógyítására. Az a kérdés merül fel bennem, hogy miért van az, hogy eh, eh, csak az ősejtek egy százalékát nyerjük ködösinóvérből. Valóban tagállamokra kell ezt bízni, azonban a bizottság nagyon hasznos lehet abban, hogy az információ rendelkezés állását segíti, a szülők tudjanak arról, hogy milyen előnyökkel rendelkezik, milyen előnyei vannak ennek a kutatási területnek, ennek a gyógyászati területnek. Korábban jelentéstevője voltam a progresszív terapeutek gyógyászati módszerek jelentésének. Elnök, következő és utolsó főszólaló Králi képviselő. Köszönöm. Szeretnék köszönet mondani a biztos úrnak a részvételéért, de úgy gondolom, hogy a viták miatt az egyik megoldás az lehet, hogy a tagállami eh, vérbank eh, eh, regisztrációs szervezetek dönthetnének saját körben bizonyos ügyekben, ez megoldhatná azokat a nehézségeket, amelyek a tárolás költségeihez kapcsolódnak. Másrészt van már egy meglévő rendszerünk ezekben a vérrangokban, amely a, biztos, amely a minőséget biztosíthatja. Úgy gondolom, hogy sok kollégámmal együtt is azt gondolom, hogy a jövőbeni gyógyászati módszerekben fel tudjuk használni ezt a technológiát, azonban nem szabad hamis reményeket táplálnunk hiszen nagyon sokszor láttuk, hogy, hogy, hogy nem mindig jönnek be ezek az elvárások. Alapvető kutatásokra van szükségünk, bizonyítékra van szükségünk arra, hogy azokat az eredményeket, amelyeket el, látunk és várunk, azok valóban megvalósulhatnak. Elnök, köszönöm szépen, biztos úrnak adom meg a szót, hogy összefoglalja a vitát. Well, thank you. Köszönöm, elnök úr. Kétségünk sem lehet a felől, hogy előrehaladást látunk az ős sejtek terápiás célra történő felhasználásával kapcsolatban. Egyetértünk abban, hogy ezt tovább kell bátorítani. A tisztelt képviselők által felvetett kérdések kapcsán a tájékoztatás, illetve a tárolás merült föl, mint a két legfontosabb kérdés tájékoztatás kapcsán egyetértünk abban, hogy objektív, pontos információt kell adnunk a szülőknek, a közvéleménynek az előnyökről, illetve a korlátokról a köldök zsinóréből származó újságok felhasználásával kapcsolatban. Ez a terület tagállami kompetencia, és a tagállamokban eltérő politikát alkalmadnak az ősejtek kapcsolatos tájékoztatás, tárolás kapcsán. Van, ahol figyelemfelkeltő kampányokat tartanak, és az ilyen törekvéseket a bizottság támogatja. Ami a tárolást, a sejtbankokat illeti, tudjuk, hogy vannak magáncégek már, amelyek szülőknek felajánlják ezt a szolgáltatást, a sejtbankok szolgáltatását. Néhány országban azonban altruista, önkéntes donoroknak köszönhetően állami sejtbankokat is létrehoztak. Akár magán, akár állam sejtbankokról legyen szó, a fizetés nélküliség, illetve a kapu és az adó közötti szolidaritás mindenképpen alapelv kell, hogy legyen. Általában az állami sejtbankok létesítését támogatjuk, hiszen így minden ezeket igénylő paciens számára biztosítjuk a szolidaritást. Köszönöm szépen, kedves kollégák, ezzel lezárom a vitát a köldögzsinórvérből származó őssejtekről, és még egy napi rendi pontunk van, az egypercesek, a 150-es cikk